televíziós műsorokhoz. Úgy gondolom, hogy megengedhetetlen, hogy az írországi vidéki területeket ilyen módon hátrányos helyzetbe hozzák. Köszönöm szépen, Prendergast asszony, a napi rend következő pontjaként Bradburn kollégánknak az Unió regionális repülő tereiről szóló jelentésről beszélünk. Négy percben az előadónak adom meg a szót. Uh, Köszönöm, elnök nagy örömmel szeretném saját kezdeményezésű jelentésemet előterjeszteni az Unió regionális repületeinek és légiszolgáltatásainak jövőjéről. El kell ismerni azt, hogy a regionális szolgáltatások milyen fontos szerepet játszanak az EU állampolgára és gazdaság számára. A bizottság elhanyagolta az ebben rejlő lehetőségeket, és közben tudjuk, hogy az EU jóléte szempontjából a regionális repülőtereknek milyen fontos a szerepük a régiók életképessége szempontjából is. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez az egységes piac szempontjából is, azzal, hogy, a, hogy utasokat szállítanak és összekötik a tagállamokat. A hagyományos partnerség fölött még új lehetőségeket teremtenek, és a távoleső területeket vagy szigeteket összekötik a központtal a repülőgépforgalom csak kis hasznot hoz, és tudjuk, hogy az állami adósságok a finanszírozási problémák terén mit okoztak, a regionális repülőtérek finanszírozására gondolok. A közlekedési hálózatnak jelentős a szerepe, és a regionális repülőtereknek a transeurópai hálózat részévé kell, hogy váljanak, és nem szabad őket perifériára szorítani. Több összönző kell azért, hogy a különböző multimodális közlekedési módozatokat elősegítsék, például a multimodális jegyárusítás, stb. terén. A Cézár is ki lett fejlesztve, a az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer, és a regionális repülőtérek nem használják ki a kapacitásukat, pedig szerepük lenne abba, hogy a nagy repülőterektől átvegyenek terheket. A regionális szolgáltatások kevesebb zsúfoltságot, kisebb zsúfoltságot okoznának, és nagyobb környezetvédelmi hatékonyságot. A csomagtervvel kapcsolatosan felhívom a bizottság figyelmét arra, hogy ezt ki kell használni, és ha csak nagy konglomerátumok vannak, nagy légitársaságok, akkor ez magasabb árathoz vezet és zsúfoltsághoz. Van itt két kérdés, az árak átláthatósága és a fedélzetre felvéhető csomagok száma. A másik kérdés a kredit és debit kártyával való fizetés. Nem szabad illetéket felszámítani, administratív díjat sem. Az embereknek tudniuk kell előre, hogy mennyit fognak fizetni, és nem el kell kerülni az, hogy a jegy ára a folyamat során állandóan csak emelkedjen. Ami a fedézete felvihető csomagokat illeti, itt különböző megszorítások vannak a méretet és a súlyt illetően a másik pedig az, hogy az egy csomag szabályt sok esetben a profitnövelésre használják a fogyasztók ügyfelek kárára. A jelenlegi gyakorlat a regionális reptereken káros. Sokszor le kell vinni az árakat, a kiskereskedelmi állatokat, árakat, és azt is el kell mondjam, elnök úr, hogy a regionális repterek szerepe igen jelentős a gazdaság reintegrálásában. Reméljük, hogy a bizottság meghallgatja, amit mi mondunk itt a parlamentben, és lépni fog a fogyasztók érdekében, és megteremti ezt a lehetőséget a repülőtéri szolgáltatások terén. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bradburn kolléga, most pedig Sean Kellynek adom meg az egyperces hozzászólások, a spontán hozzászólások keretében a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyjából egyetértek azzal, amit a jelentéstevő mondott, és támogatom ő, az ő kezdeményezését. Valóban a regionális repülőterek fontos szerepet játszanak a közlekedési hálózatban, és én is úgy gondolom, hogy a TEN-T e hálózatba bele kellene foglalni ezeket a repülőtereket. Ugyanakkor nagyon fontos megvizsgálni a jelenlegi szabályokat is, amelyek hátrányos helyzetbe hozzák a regionális repülőtereket. Gondolok itt az egyetlen egy kézipodgyász szabályra. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos előtérbe helyezni a regionális repülőtereket. Sok esetben szükségtelenné válnak a gyors vasutak miatt, azonban sok esetben nagyon hasznosak lehetnek, tehát hogyha hasznosak, akkor támogatni kell őket, de hogyha feleslegessé váltak, akkor nyilvánvalóan nem kell őket fenntartani feleslegesen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tikao asszony kapszót. Köszönöm. A regionális repülés fontos tényező az állampolgárok mobilitásának biztosítására. A regionális repterek eh, létfontosságúak a területfejlesztés, gazdasági, szociális fejlesztés, fejlődés szempontjából, főleg olyan régiókban, ahol nincs más közlekedési eh, lehetőség. Az intermodalitás eh, hozzájárulhat egy-egy régió megközelítéséhez, a turizmus fejlesztéséhez. Sajnos ezek a repterek sokszor nagyon távol esnek a városközponttól, és nincs összeköttetés a helyi hatóságok jó lenne, hogyha terveket terjesztenek elő a fenntartható mobilitás érdekében, és megfelelő logisztikai láncokat dolgoznának ki, és nagyon jó összekötetés lenne szükség a városközpontok és a regionális repterek között. A bizottság adjon jobb útmutatókat e szempontból azért, hogy a szolgáltatások, regionális szolgáltatások legjobb biztosítását garantálja. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tikau asszony. Most Ferreira kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A regionális repülőtereket integrálni kellene az általános fejlesztés stratégiájába. Fel kell ismerni a régióknak a potenciáját, és ezt ki kell használni. Ehhez nagyon fontos eszközök lehetnek ezek a regionális repülőterek, és segítenek az egyensúlytalanságnak a leküzdésében. Fontos, hogy az interoperabilitást biztosítsuk, a kapcsolatot megteremtsük a sinhez kötött forgalommal, a hajóforgalommal, és így biztosítsuk a mobilitását az ároknak és a személyeknek, és természetesen az ökológiai fenntarthatóság szempontját is érvényesítsük ennek során. Fontos, hogy a közérdeket figyelembe vegyük ennek során, de a jelenleg folyó liberalizáció eh, keretében ez elmarad. Itt nem felelnek meg azok a piaci szabályok sem, amelyek egységes európai piacról beszélnek, és az intervenciókat, az állami beavatkozást azt elvetik, és a piaci erőknek hagyják a szabályozást. A szektorban a viszonyok azok rosszabbodtak, és szociális dömping alakult ki a piaci liberalizáció nyomán, a multinacionális vállalatok működése nyomán. Éppen ezért fontos, hogy figyeljünk ezekre a folyamatokra. Köszönöm szépen Ferreira kolléga, most pedig Paska kolléga kap szót. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Tisztelt elnök úr, biztos úr. Tudjuk, hogy a ipari termelés Európában meglehetősen magas színvonalú, és sok repülőtér épül, de a méret és a nyújtott szolgáltatások tekintetében ezek különböznek egymástól. A regionális repterek is hozzájárulnak ehhez a hálózathoz, fontos támogatást adnak a háttérországból a szolgáltatások biztosítása terén. Az állampolgárok mobilitása új dimenziókat ér el, és egy jól kezelt, jól irányított légiforgalmi szolgáltatás a gyors szolgáltatások körét bővíti. A regionális repterek más rendszerben működnek, mint a nagy központi repterek, és éppen ezért kell aktualizálni a az európai jogalkotást e szempontból Redburn úr javaslatát figyelembe kell venni azért, hogy ezek a repterek a jövőben megfelelően működhessenek. Köszönöm szépen, Páska kolléga, most Pirker kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlament ezzel a jelentéssel utal a regionális repülőtereknek a különleges jelentőségére, nevezetesen egyrészt közlekedési csomópontok ezek a repülőterek, másosorban pedig fontosak az adott régió gazdasági növekedése és egyáltalán az Európai Unió össznövekedése szempontjában. Annak érdekében, hogy erősítsük ezeket a regionális repülőtereket, három pontot kell kiemelni. Az első pont, hogy más közlekedési eszközökkel való interoperabilitást biztosítani kell. Harmadsorban a nemzetközi nemzetközi csomópontokkal összeköztetés javítani kell, és ezeknek a regionális repülőtereknek egymás közötti összekötetésüket is erősíteni kell, harmadsorban pedig a kapacitási hiányok esetében eh, alternatív repülőtereket eh, kell bevonni a forgalom lebonyolításába. Fontos, hogy ezek a regionális repülőterek eh, ne monumentumok tárgyakká váljanak, emlékművekké a lokális helyi politikusok életében, hanem ezek középtávon számottevő, hatékony, gazdaságos eh, létesítményeké váljanak. Zárásképpen pedig Philip Bradburnnek szeretnék köszönetet mondani, aki előadóként nagyon jó együttműködést nyújtott. Elnök, köszönöm szépen Pirker kolléga, most pedig Prendergast kolléganő kap szót. Köszönöm. Az én eh, választókerületemben négy regionális repülőtér van, és eh, a jelentésben szereplő ötleteket eh, igen szívesen fogadnák, ezért gratulálok a szerzőnek. A kollégám Kelly úr már beszélt erről a helyzetről, ami a reptereket illeti. Nagyon sok regionális repülőtér a kiskereskedelemtől függ, ellátás, például élelmiszer ellátás területén. El kell a spanyol gyakorlatot fogadni a többi tagállamban is. Szeretném az ír kormány eh, mai döntését eh, üdvözölni a Shannon repülőtér eh, megosztását illetően megfelelő beruházások szükségesek, és ebben a térségben munkahelyeket kell teremteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Prendergász kolléga, most pedig a spontán hozzászólások lezárásaképpen Nikulescu kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. A Bradborn jelentést igen szívesen fogadtuk, több oknál fogva. Először is kéri a bizottságtól, az, hogy vizsgálja felül azt az irányelvet, amely a feltételeket szűkítette az állami támogatás szempontjából hogyha több mint 500 ezer utassa van egy reptérnek évente, akkor lesz rentábilis a repülőtér, de a rendszert egyszerűsíteni kell. Ami pedig az egyetlen kézipontját illeti, ez is jelentős kérdés. Több regionális repteret kell bevonni az európai közlekedési hálózatban. Ez több régiót szolgálna, mert gazdasági növekedést hozna. De nekem fenntartásaim vannak az A perambulum bekezdést illetően, amely a reptér távolságáról beszél a fővároshoz képest más kritériumokat is figyelembe kell venni, és az összes reptérnek ugyanolyan feltételekkel kell, kell működnie. Köszönöm szépen Nikolászko kolléga, ezzel lezárjuk a spontán hozzászólásokat, a vita zárásaképpen pedig de Höcht biztos úr kap szót. Thank you, uh, Mr. Uh, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a tisztelt képviselők hozzászólásait is. Üdvözlöm Bradburn úr jelentését a regionális légiszolgáltatások és regionális repülőterek jövőjéről szóló jelentését. Ez kiegészíti a múlt év decemberi repülőtér csomagot, amelynek célja, hogy biztosítsuk, hogy a repülőterek ne legyenek a szűk keresztmetszetek az egységes európai égbolt sikertörténetében. A regionális repülőterek is tulajdonképpen hasznot tudtak húzni az egységes európai piacból. A regionális repülőterek is részt vesznek abban, hogy összekössük, mobillá tegyük a világot. Emellett a csártárjáratok gyakran indítanak, indulnak el a turisztikai célpontok felé is. Van egy mozgalmas légiforgalmi ágazatunk, amely a régiókban is nagyon aktív, egész Európa szerte. Szeretném kiemelni a legfőbb pontokat a Bradburn jelentésben. Az illetékes bizottsági szolgálatok jelenleg vizsgálják, vizsgálják a regionális repülőterek támogató, támogathatóságát. A területi kohézióban játszott szerepük miatt nagyon fontosak a regionális repülőterek, Azonban nem tekinthetünk el a tényektől sem, ugyanis az illegális állami támogatások eltorzítják a tényeket és a piacot, ezért közös szabályokra van szükség annak érdekében, hogy az európai légi forgalmi ágazat fenntartható legyen. Vannak olyan légitársaságok, amelyek korlátozzák a fedélzetre vihető podgyász számát, úgy tűnik, hogy az utasokat összezavarja ezeknek a szabályoknak a változása az egyes légitársaságoknál. Az Európai Bizottság jelenleg hatástanulmányt végez azzal kapcsolatosan, hogy a 2004-es légutasokra vonatkozó szabályozás módosítása milyen hatással járna. Ami a különböző üzletek működését illeti a repülőtereken, ez az üzletek, a repülőterek és a légi forgalmi vállalatok között tisztázandó, de semmiképpen sem úgy, hogy ennek az utasok lássák a kárját. kárát. Emellett a résidő szabályozásra is oda kell figyelnünk. Kallesz biztos úr felhívta figyelmet arra, hogy fontos a meglévő repülőtéri kapacitások hatékonyabb felhasználását biztosítani. A bizottság elvetett olyan opciókat, amelyeknek negatív hatások lett volna a regionális légiforgalmi szolgáltatásokra. Jelenleg a tanács és a parlament is vitatja a különböző opciókat, lehetőségeket. Az intermodalitás tulajdonképpen a közlekedési politikánk lelke, Fontos a jövőbeni transeurópai közlekedési hálózat szempontjából is odafigyelni a regionális repülőterekre. A TEN-T szempontjából is fontos, hogy a regionális repülőtereket összekössük az egész közlekedési hálózattal, de nem elég az infrastruktúrára odafigyelni, az összes többi vetületére is oda kell figyelnünk ennek az ügynek. Továbbá Szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, amiért figyelemmel kísérte ezt az ügyet és támogatott minket munkánkban. Az Európai Bizottság tudja, hogy bizonyos légitársaságok bizonyos illetékekkel növelik a jegyek árát. Az Európai Bizottság hamarosan tesz egy tanulmányt az a jegyek, átlá, jegyek átláthatóságával kapcsolatosan, vannak olyan légitársaságok, amelyek a fizetés módozatától függően változtatják a jegy árát. Előfordulhat, hogy eznek, ezzel nincsenek minden esetben tisztában a vásárlók, illetve az utasok, meg kell vizsgálnunk, hogy ez hogyan viszonyul a jelenlegi jogszabályokhoz. A repülőterek nagyon fontosak, ugyanis rajtuk keresztül tudjuk elérni a világot és Európa különböző részeit, mindannyian tudjuk, hogy milyen fontos számunkra is a repülőterek működése, hiszen Európa különböző részeiből érkeztünk, nagyon fontosak tehát a mobilitás biztosítása szempontjából. És zárásképpen köszönöm szépen a nagyon érdekes vitát e fontos témával kapcsolatosan. Az Európai Bizottság a repülőtér csomaggal kapcsolatos viták elé örömmel tekint. Köszönöm szépen, elnök úr és kedves kollégák! Vielen Dank, Herr Kommissar. Köszönöm szépen De Höcht. Biztos úr, ezzel lezárom a vitát. Szeretnék utalni arra, hogy Bradburn úr jelentéséhez egy kiegészítés érkezett az F preambulum bekezdéshez. Holnap 11.30-kor lesz a szavazás a jelentésről. A ülés folytatására május 10-én holnapi napon 9 órától kerül sor. Az Európai Parlament honlapján hozzáférhető a napirend, felfüggesztem az ülést, mindenkinek nyugodalmas éjszakát kívánok.